politikai kötelezettségvállalását. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy meghívást kaptam, hogy ismertessem önök előtt ezt a tanulmányt. Meg fogom próbálni ismertetni a fő következtetéseit ezen tanulmánynak, és aztán nagyon szívesen megválaszolom az önök kérdéseit is. 2007-ben az Európai Unió életre hívta ezt a stratégiát, amelynek célja egy új partnerség kialakítása. Ez egy jogilag nem kötelező érvényű jogi dokumentum. Az emberi jogok, a jó kormányzás, a jogállamiság, a demokrácia, a meghonosítása a hét prioritást élvező területek között kiemelendő. A stratégia éves és rendszeres emberi jogi párbeszédet is tart a térség országaival, hogy felhívjuk a figyelmet az emberi jogok előmozdításának szükségességére. Az emberi jogi párbeszéd mellett az Európai Unió számos szakpolitikai eszközt is alkalmaz, mint a diplomáciai eszközök vagy egyéb nyilatkozatok, amelyek tárgya az emberi jogok helyzete Közép-Ázsiában. A célok elérése érdekében az Európai Unió különböző pénzügyi eszközökkel is felvértezte magát, finanszíroz különböző projekteket, amelyek tárgya a jó kormányzás. Eddig a fejlesztési együttműködési eszközöket használtuk fel, a demokrácia előmozdítását támogató eszköz, a helyi hatóságok és önkormányzatok támogatása, valamint a stabilitási eszköz. Az elmúlt évtized során az értékelésünkből ez kiderül, a demokrácia helyzete nem változott a térségben, sőt bizonyos esetekben romlott, azért mert különböző egyetemes szabadságjogokat és emberi jogokat nem támogattak a térségbeli hatóságok. Különböző demokratikus reformok végrehajtására került sor. Kirgizisztán egy kevésbé pozitív példaként emelhető ki a térségben. A 2010-es kormányváltás a, után az elnök kezéből a parlamentbe került a politikai ellenőrzés, ugyanakkor vannak még mindig hiányosságok, főleg ami az emberi jogokat és a demokráciát illeti. Tajikisztán Tajikisztán a legszegényebb ország a térségben, és számos biztonsági kihívással kell megbírkoznia. Több mint ezer kilométeres a határa Afganisztánnal, és az emberi jogi kérdések, a biztonsági szolgálatok terén, illetve a szólásszabadság, a médiaszabadság terén is jelentős szerepet töltenek be. Az emberi jogok jogsértése 2005 után volt, öltött jelentős mértéket, számos tüntetőt meggyilkoltak, és az Európai Unió ezt követően Üzbegisztán szemben szankciókat léptetett életbe. Ez volt az egyetlen példa, amikor az EU ilyen eszközhöz folyamodott. Türkmenisztán a legelszigeteltebb ország a térségben, az emberi jogok megsértése terén Észak-Koreával vethető össze. Nagyon nehéz az Európai Uniónak az emberi jogok és a demokratikus menetrend terén előrelépést elérnie. Nagyon kis ö, ö, mozgástere van az Európai Uniónak, hiszen gazdasági, politikai partnerséget nem kínálhat fel ezen országoknak, vagy például vízum mentes utazás, mint más országoknak. 2007 óta, amióta létrejött ez a stratégia, az EU eh, fokozta a kötelezettségvállásait a térség országaival, ugye a demokrácia meghonosítása és az emberi jogok eh, támogatása terén, de az eredmények eléggé korlátozottak. Közép-Ázsiában tehát nehéz a helyzet. Amíg a tanulmányt eh, készítettük, felmerült két kérdés, komoly lemaradása van a térségnek. Először is az Európai Unió az emberi jogok és a demokratizálódás kérdéseire általában általánosságban utal, konkrét kérdéseket nyilvános módon, illetve a diplomácia eszközeivel nem igen szokott az EU felvetni, másodszorban pedig a pénzügyi támogatás, amely Közép-Ázsiában már amúgy is korlátozott, főleg a demokráciával és az emberi jogokkal kapcsolatos projektek esetében nem jól célzott gyakran, és éppen ezért mennyiségileg nehezen mérhető az eredmény. Ha mindezt figyelembe vesszük, akkor az előrelépés kilátásai a térségben elég csekélyek. Ugyanakkor hat ajánlást fogalmaztunk meg, amelyeket az Európai Unió felhasználhat, hogy karcsúsítsa a politikáit és ezeket célirányosabbá tegye. Először is a rendszeres emberi jogi párbeszéd. A rendszeres emberi jogi párbeszéd eddig különböző eredményeket mutatott fel Közép-Ázsiában, annak érdekében, hogy az Európai Unió az emberi jogi párbeszéden keresztül eredményeket érhessen el, nagyon fontos, hogy egyértelműen és nyilvánosan kifejtse, hogy mire törekszik a párbeszéd által, és milyen elvárásokat fogalmaz meg a térség kormányaival szemben, milyen reformokat kíván végrehajtani. Míg az emberi jogi párbeszéd eredményéről lehetne különböző módon vitázni, a civil társadalmi szemináriumok, amelyek kapcsolódnak az emberi jogi párbeszédhez, ezek egyértelműen pozitív lépéseket segítettek elérni például Tajikisztánban vagy Kirgizisztánban, ahol a kormányok hajlandóak párbeszédbe bocsátkozni a civil társadalommal olyan kérdésekről, mint a kínzás. A civil társadalmi párbeszéd során 2012-ben a két országban ez egy felvetett téma volt, és ennek eredményeképpen mindkét ország ezt követően jogszabálymódosításokat hajtott végre, ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy a végrehajtás is ugyanilyen szinten van, nagyon-nagyon sok még a tennivaló az Európai Unió részéről is, annak érdekében, hogy az érintett kormányok tényleg komolyan vegyék eh, a végrehajtást. A kazaksztáni esetben a kormányzat és a civil társadalom között lehetséges a párbeszéd, noha a kormányzat a kényes kérdéseket megpróbálja elkerülni, de civil, társadalom, civil társadalommal folytatott párbeszéd egy olyan fórum, ahol a civil társadalom egyeztetni tud a kormányzattal és az Európai Unióval, és a civil társadalmi szeminárium esetében egy példát említhetünk Üzbegisztánban vagy Türkmenisztánban csak egy alkalommal került erre sor, tekintettel arra, hogy ott nehéz a helyzet. A két ország esetében jó lenne, hogyha a civil társadalom komolyabb szerepet vállalhatna a régió közti fórumokon civil szolidaritási fórum létezik, és ezzel párhuzamosan egy OSZI konferencia is. Az Európai Unió fokozottabb erőfeszítéseket tehetne, hogy megerősítse a civil társadalmat a regionális összejöveteleken keresztül. Mm, másodszorban az Európai Unió arra törekszik, hogy a csendes diplomácia eszközeit alkalmazza a térség országaival, ugyanakkor ez az akut emberi jogi kérdéseket nem tűzi a napirend elejére. Éppen ezért a nyomonkövetés sokszor nehéz. Az Európai Unió akkor tudja ösztönözni csak az emberi jogi kérdéseket, hogyha konzisztens üzeneteket tud megfogalmazni. Eddig az Európai Unió nem eh, vonakodott a különböző konkrét esetek felvetésénél, noha az emberi jogi problémák, a konkrét eh, problémák továbbra sincsenek a magas szintű eh, tárgyalások napirendjén ott ugyanis főleg védelmi, illetve kereskedelmi témákról van szó. Ugyanez vonatkozik az EU közép-ázsiai magas szintű párbeszédre, eddig csak egy fordulóra került sor tavaly Brüsszelben. Jó lenne ugyanakkor, ha az emberi jogok helyzetét szintén napirendre lehetne tűzni ezen a fórumon. Mindez nem jelenti azt, hogy a csendes diplomácia eszközeit lebecsülnénk. Az, hogy az Európai Unió eh, nyilvánosan nem hangoztatja az emberi jogi problémákat, ezeket nem veti fel, ez eh, nem jelenti azt, hogy ne értékelni nagyra ezeket, illetve illetve hogy ez a hitelességét aláásná. Hiszen vannak nemzetközi szervezetek is, és vannak pozitív esetek, amelyeket megemlíthetünk, ugyanis bizonyos nemzetközi szervezetekkel való együttműködés eredményekre vezetett. Jogalkotási módosításokat hajtottak végre Kirgizisztánban és Tajikisztánban a kínzás esetében, ezen változások az EU emberi jogi párbeszéd és a civil társadalmi személyemon keresztül lettek felvetve, és egyéb fórumokon is és az Európai Unió ebben a tekintetben egy komoly szerepet töltött be. Aztán a gyapott kampánynak is része az Európai Unió. Ez egy globális kampány, amelyben különböző országok vesznek részt, a civil társadalom és az érintett vállalatok is, és a kampány kb. 7 éve tart. Kisebb változásokat már tapasztalhatunk a jogszabályokban. Tajikisztán számos ENSZ egyezményt elfogadott, és egy tavalyi misszió során a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet is meggyőződhetett a változásokról. Sokat tennivaló még, de látható, hogy a multilaterális fórumokkal való együttműködés kívánatos eredményekre vezet. Ami a pénzügyi eszközöket illeti, megállapíthattuk, hogy a különböző együttműködési programok, a fejlesztési együttműködési eszközök bevetésével, főleg a kormányzatok közti együttműködésre korlátozódnak, a finanszírozás gyakorlatilag 95%-a a kormányokon keresztül valósul meg, ez pedig nagyon nehéz helyzetet idéz elő, hiszen a kormányok hagyják végre a programokat, a projekteket, és a civil társadalmat kizárják ebből a felvevi kapacitás Tajikisztán és Kirgizisztán esetében korlátozott. Jó lenne, hogyha az Európai Unió a civil, társadalmat, civil társadalomhoz is eljutatná a támogatásokat, mert így a civil társadalom megkapná lehetőséget, hogy a tervezésben, a végrehajtásban és az értékelésben is részt vegyen. Olyan országokban, ahol nagyon sérülékeny a civil társadalom, és például ugye Üzbegisztán és Türkmenisztán említhetők meg, a helyi szervezetek lehetnének a megfelelő partnerek Ezáltal a helyi civil társadalom a kormányzat partnerévé válhat, és talán a kapacitás építés is javulhatna a civil társadalomban. Ami a pénzügyi eszközöket illeti, azt is megállapítottuk, hogy a civil társadalommal az emberi jogok és a demokrácia eszközét alkalmazták, a stabilitási eszközöket, és azt állapíthattuk meg, hogy a civil társadalom számára elkülönített támogatásokat különböző területekre fordítják, nincsenek egyértelmű prioritások. Tajikisztán esetében például 20 prioritást élvező területet finanszíroztak az elmúlt években, és Kirgizisztán esetében 12-t. Jó lenne, hogyha a prioritások egyértelműbbek lennének, és kevesebb projektet finanszíroznának, főleg olyan projekteket, amelyek esetében a reformok végrehajtására már sor került a kormányzat részéről. A kapacitás építést is támogatni kell a civil társadalom szempontjából. Végül a segítségnyújtás. Az Európai Unió eh, számos eh, programot eh, támogatott a kormányzatok között. Láthattuk például Üzbegisztánban a büntetőjogi törvény módosításához nyújtott támogatást, és számos emberi jogi kutatóközpont is nyílt például Türkmenisztánban. Az Európai Unió körültekintően kell, hogy megnézze, milyen forrásokat különít el, milyen projektekre, meg kell győződni arról, hogy a legkisebb közös nevezőt megtalálják ezen projekteknél a térségi kormányok, a térségben a kormányok a demokratizációt, a demokratizál, demokráciát gyakran fenyegetésként élik meg, amikor az ilyen projektek finanszírozására kerül sor, és gyakran a finanszírozást eltérítik oktatási programok felé. A támogatások az üzbegisztáni parlament megerősítését is támogatták. Gyakran ezen projektek hatása technikai támogatásról van főleg szó, például a tisztviselők képzéséről, vagy bizonyos berendezések beszerzéséről. Ugyanakkor a jogszabályok végrehajtása érintetlen marad. Általánosságban véve mondhatjuk, hogy a helyzet továbbra is elég nehéz, ami a demokratizálódás és az emberi jogok előmozítását illeti ezen térségben, ugyanakkor a kis lépések által az Európai Unió közép és hosszú távon képes lehet eredmények elérésére. Egyértelmű, hogy az országok eltérőek a térségben, ezért Kirgizisztánban más a helyzet, ott például a kormány nyitottabb és hajlandó a reformok végrehajtására, vagy Kazaksztánban is van egy civil társadalom, amely partner lehet, viszont vannak országok, ahol ez a helyzet nem mondható el, és eddig még nem tudtunk elérni kézzelfogható eredményeket. Köszönöm szépen, és nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönjük szépen, Elfáci asszony. Nagyon világos, részletes előadást és ajánlásokat hallottunk, és sok kritikát, amelyeknek az iránya az, hogy sok intézkedés nem hozta meg a tőle várt jobbulását az emberi jogi helyzetnek. Most Leron úrnak adok szót, aki a közép-ázsiai osztály vezetője, és jó lenne, hogyha hallanánk az ajánlásokról öntől is. Emlékszem egy korábbi ajánlással, amelyel nem is értettem egyet. Ugye önök úgy döntöttek, hogy az Üzbegisztánnal szembeni szankciókat feloldják. Azóta a 2004-es tömeggyilkosság óta semmi nem javult. Most már igen, illetve szeretnénk tudni, hogy tényleg javult-e, és a szankciók feloldása révén javult-e a helyzet. Kazaksztánban, ahogy most is hallottuk, a civil társadalommal való párbeszédnek most talán mutatkozik egy kis tér. Franciszk úr, amikor egyszer ö, fogadtunk itt újságírókat, ember ö, jogi aktivistákat, szakszervezetieket, beszámoltak arról, hogy még a itteni brüsszeli ülésünkön való részvétellel kapcsolatban is fenyegetéseket kaptak, ön is erről beszélt, nos, ahhoz képest talán most lehet, hogy van valami enyűlés és ezt kéne megragadni. És van egy általános stratégiai kérdés, amely a menekültügyi diplomácia preferenciáját preferenciáit illeti, és a gazdasági és stratégiai érdekek érvényesülését ilyen esetekben. Ugye amikor az EU hamarosan közép-ázsiai biztonsági zsúcs találkozót tart majd a térség országaival, jó lenne, hogyha az ottani napirenden felmerülne ez a kérdés is, az emberi jogok és a biztonság kérdése. Beran úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a közép-ázsiai osztály ö, igazgató helyettese vagyok és Garth O'Brien is eljött velem, aki az emberi jogi osztály vezetője, meg szeretném tudni, hogy szólhat-e ő is. Köszönöm ezt a saját kezdeményezésű jelentést önöknek, és köszönöm, hogy bemutatták nekünk, hát előadónk, aki szerző és annak bemutatta ezt a kiváló jelentést. Teljesen egyetértünk a parlamenttel abban, hogy a közép-ázsiai emberi jogok nem érvényesülnek, és egyetértünk azzal is elnök azt mondani, hogy konkrét javulást kéne kiharcolnunk a térségben. A 2007-es EU közép-ázsiai stratégia elismeri, hogy a jogállamiság, a jó kormányzás, az emberi jogok érvényesítése, a demokratikus politikai struktúrák kiépülése hosszú távon segítenék a politikai stabilitást és a gazdaság fejlődését. Az EU ennek jegyében, és ezt a jelentés is leszögezi, and result-oriented human rights dialogues with strukturált, rendszeres és eredményorientált párbeszélni a térségbeli országgal. Célunk az, hogy partnerségi együttműködést alakítsunk ki ezekkel az országokkal emberi jogi kérdésekben. Ez kölcsönös bizalmat feltételez, kölcsönös felelősségvállalást, a nemzetközi jog betartását és a nemzetközi vállalások teljesítését, amit az, az OSZ-ben, az ENSZ-ben vállaltak a felek. Ilyen értelemben azok a demokratikus elvek és az emberi jogi elvek alapvető fontosságúak bármilyen párbeszéd során ezért a párbeszéd során nyílt, konstruktív és eredményorientált párbeszédre törekszünk. A kollega úr majd, ha megengedi, kifejti, hogy a jelentése válaszolva ez mit is jelent szerintünk. Jó tudni azt is talán, hogy a külügyi szolgálat a közép-ázsiai emberi jogok tekintetében nem korlátozza a párbeszédek, párbeszédet az emberi jogi szervezetekre. Emberi jogi kérdéseinket, felvetéseinket valamennyi ülésünkön, valamennyi szinten felszoktuk tenni, amikor ezekkel az országokkal találkozunk, az együttműködési tanácsban, bizottságban, illetve a legfelsőbb vezetők szintjén is, ha találkozunk velük, már pedig ilyen szokott lenni E, évente egy-kettő minden ország képviselőivel. Talán érdemes azt is elmondani, és ez talán nem derül ki a jelentésből kellőképpen, hogy sok e, kétoldalú e, kezdeményezésünk van ezekkel az országokkal, ezeken a kiemelt területeken. Ezt szeretném hozzáfűzni tehát az elhangzottakhoz. Elnök asszony ugyanakkor garantálhatom ennek, hogy a külügyi szolgálat eltökélten kiáll amellett, hogy a politikai, gazdasági és emberi jogi reformokat ezekben az országokban elkezdjék, az emberi jogokat kiemelten kezeljük, mindig elmondjuk azt, hogy ezek feltételei az együttműködésünknek. Ugyanakkor látunk egy-két eredményt is, be tudunk számolni egy-két ilyen helyzetről is, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy ugye mi is arra koncentrálunk, hogy mit lehetne javítani, nincsen más nemzetközi szereplő a térségben, amely velünk összehasonlítható mértékben szóvá tenni az emberi jogok kérdését, és mindezt kollektív értelemben. A stratégiánkra vonatkozó előhaladási jelentésben egyébként mi is foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehetne az emberi jogi helyzetet és a civil társadalmat segíteni, javítani ebben a térségben meggyőződésünk, hogy a további elkötelezettség révén tudjuk csak a reformokat ösztönözni emberi jogi ügyben is. Ha megengedi, néhány percre átadnám a szót az emberi jogi osztály szakértőjének. Gerard O'Brien vagyok, a közép e, kérdések szakértője az emberi jogi osztálynál. Üdvözlöm a jelentést, jónak, érdekesnek találom, fontos jó ajánlások vannak benne. Válaszomban az emberi jogi párbeszédre kapcsolatos nyilvános kijelentésekre szeretnék reflektálni. Meglepő számomra, hogy a jelentés nem emeli ki, hogy milyen gyakran teszünk nyilvános kijelentéseket egyedi ügyekben is emberi jogi jogsértések esetén, és hányszor el is elítéljük a közép-ázsiai országok jogsértéseit. Ez önmagában nem javulás, de fontos lenne ezt elismerni a jelentésben. Konkrét példákat is mondanék. Nemrég Például most kedden Üzbegisztán, Türkmenisztán ö, is említésre került abban az EU nyilatkozatban a, a, a emberi jogi tanács 25. ülésén, a 4. 5. pontban, ahol ö, súlyos emberi jogsértésekről tettünk említést. Ö, február 27-én Tajikisztánnal kapcsolatos bírósági döntést jelentettünk meg egy újságban. Aztán 17-én januárban a delegációnk követelte az letartóztatott emberjogvédők eh, kiengedését. Eh, január 14-én egy újságíró mellett emeltünk hangot, hogy engedjék ki és egy másik alkalommal pedig a tanács felszólította Türkmenisztánt más emberi jogsértések megszüntetésére, és a fő képviselő asszony is kifejezte Tadzsikisztánnal kapcsolatban, a választással kapcsolatban, október 28-án pedig a kurdisztáni delegációnk is tett ilyen nyilatkozatot. Tehát következetesen ott helyi nyilatkozatok szintjén is, a helyi sajtóban is tiltakozunk, hogyha valamilyen jogsértésről tudomást szerzünk. Ami az emberi jogi párbeszédet illeti, ez egy nagyon fontos fórum a közép-ázsiai országokra való hatás szempontjából, és országunként különbözik, hogy milyen ezeknek a hangvétele, de még azokkal az országokkal is, amelyeknek a legrosszabb az emberi jogi múltja, azokkal is úgy gondoljuk, hogy nyílt módon ugyan, de tárgyalni kell, és lehet is ezekről a dolgokról. A egyes egyedi esetek listáját mindig hivatalosan átnyújtjuk ezen országoknak a sajtóban, is nyilván nosságra hozzuk ezeket, és tárgyalásaink során is részletesen szóvá tesszük, ha tudunk emberi jogsértésről. hogy ennek aztán milyen hatása van, az persze a, a tárgyaló felünktől függ, de mindig követjük azt, hogy van-e hatása. Nagyra értékeljük a civil társadalom rendezvényeit, amelyet a jelentés is kiemel, és arra törekszünk, hogy ezekkel a rendezvényekkel az emberi jogi párbeszéd között közvetlenül is újra meg újra kapcsolatot teremtsünk. Ilyen volt a kazaksztáni együttműködésünk is novemberben, a tajikisztáni márciusi és a kurdisztáni emberi jogi párbeszéd április 8-án, ahol különösen foglalkoztunk a nemi egyenlőség kérdésével. Tehát komolyan veszük a feladatunkat, dolgozunk ezeken. Ami a többi részét illeti a jelentésnek, egyes országban nagyon nehéz a civil társadalommal kapcsolatot teremteni, nyilvánvaló okokból. Üdvözlöm azokat az ajánlásokat, amelyeket megfogalmaztak. Megpróbáljuk a leg, lehető legkreatív módon ezeket megpróbálni átültetni a gyakorlatba. Türkmenisztánnal kapcsolatban, Üzberekán kapcsolatban most is nagyon keményen dolgoznak a kollégáim egy konkrét javaslaton. Köszönöm szépen. May I ask you? Köszönöm, Ukrajn úr. Ön eredményre, eredményekre összpontosít, mint mondta. Néhány példát hozna fel arra, hogy mikor voltak sikeresek? Másik, nemzeti konfliktusban sok nyilvános nyilatkozatot hallottunk. Fontos, hogy ez megjelenjen a nemzeti sajtóban. Mi a véleménye az EU tanács magas szintű biztonsági párbeszédéről, és reagálnak időnként a különböző közép-ázsiai országokban tapasztalható emberi jogi helyzet rosszabbodásáról. Ha megengedi, én válaszolnék a magas szintű biztonsági párbeszédre vonatkozó kérdésről. Ez tavaly júniusban Brüsszelbe jött létre olyan fórum, ahol regionális összefüggésekben tárgyalnak. Olyan kérdés ez, amely sokkal tágabb, mint a mai emberi jogi vita, kapcsolatban áll, de nem akarjuk felelősségre vonni az országokat, elszámoltathatóvá tenni az emberi jogi kérdésekben, az ENSZ összefüggésében, hanem egy sajátos teret kívánunk teremteni a biztonsági kérdések megvitatására. Itt olyan kérdésekről van szó, amelyek különösen érintik az EU-t, például kábítószercsempészet, terrorizmus, terrorizmus ellenes lépések. És ez nem politikai szinten, csak bizonyos politikai és miniszteri szinten működik olyanokkal, akik biztonsági kérdésekkel foglalkoznak kapcsolatban állnak ezek az ülések, de úgy gondoljuk, hogy például a terrorizmus ellenes fellépésekhez hozzátartozik az emberi jogok védelme is, és ez a siker feltétele bizonyos szempontból. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarjuk kicserélni a tapasztalatunkat, beszélünk a radikalizálódásról, de azt nem gondoljuk, hogy a regionális kontextus az a kontextus, amelyen belül beszámoltathatunk egy-egy országot, hiszen minden ország elkötelezettsége más és más. Inkább ezt a kétoldalú kapcsolatok keretében tesszük. És pontosítani akartam, mit is jelent a magas szintű biztonsági találkozás. Májusban lesz az régióban egy második találkozó, de ez regionális fórum, és nem az a fórum, ahol a nemzeti elkötelezettségekről szóló vitát lefolytatnánk. Köszönöm. Ami az eredményeket illeti, ezek zárt ülések, nehéz specifikus példákkal szolgálni, a jelentésben például benne van az üzbegisztáni gyermekmunka kérdése. Ezt következetesen felvetjük, amikor ezzel az országgal tárgyalunk. Az eredmények nem csak az EU elkötelezettségeinek eredményei, más nemzetközi szereplők is részt vesznek ebben. De úgy gondoljuk, hogy mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy egy kis fejlődés, előrelépés van e téren. Elnök, köszönöm. Biztos vagyok benne, hogy a következő mandátum során meg fogjuk vitatni az országokban, a régiókban a helyzetet és az emberi jogok kérdését a régióban. És természetesen azt is megnézzük, hogy az ajánlásokat végrehajtják-e vagy nem. Most egy rövid hozzászólás következik. Omida Niazova asszony részéről, ő az üzbék német emberi jogi fórum képviselője 5 percben kap szót, és azután még hozzászólnak mások, azok, akik az EIS-szel szorosabb kapcsolatban vannak. Köszönöm, hogy alkalmam van arra, hogy itt szóljak. Öt évvel ezelőtt el kellett hagynom Üzbegisztánt, miután 2007-ben letartóztattak és 7 éves börtönbüntetésre ítéltek a békés emberi jogi tevékenysége miatt. A kompjúteremben voltak interjúk megkínzott emberekkel, és úgy tekintették, hogy ez veszélyezteti a közbiztonságot. Öt éve élek Berlinben, a német emberi jogi ngo vagy fórumot, egy kisebb ngo találtam, amelyel együttműködő, és foglalkozunk az emberi jogok kérdésével az országommal. Mint tudják, van, etéren nagyon súlyos problémák vannak, és véleményem szerint az elmúlt öt évben a helyzet rosszabbodott, ami a civil társadalom illeti és a szólásszabadságot 2005 óta minden helyi nemzetközi szervezetet bezárattak, a civil társadalom aktivistáit üldözik, és ez egy mindennapi harc, amit a világ nem is lát. Az üzvég hatóságok, független újságírók civil aktivisták között, azok között, akik bírálják a kormányt. A legfontosabb probléma a szólásszabadság, a ülekezési szabadság, kínzás, az emberi jogi harcosok üldözése, vallásszabadság és hasonló problémák. Ahhoz, hogy a szabadságjogok helyzete javuljon, nincs szükség nagyobb pénzekre vagy hosszú távú programokra, nemzeti tervekre, hanem arra van szükség, hogy azok, akik Üzbegisztánban most hatalmon vannak, szándékot mutassanak erre. Az üzbég hatóságoknak nincs meg a politikai akaratuk arra, hogy a helyzetet javítsák. Ez a nagy gond. Az emberi jogi párbeszéd folytatódik, önök felvetik ezeket a kérdéseket, de nincsenek semmi eredménye. Meglepődtem, hogy önök olyan sok pénzt költöttek a reformra, az úgynevezett reformokra Üzbegisztánban. De például arra, hogy a bírákat képezzék, akik olyan környezetben dolgoznak, amelyek a helyi hatóságoktól függnek. Jó magam is részt vettem sok tárgyaláson, és ott a bírákat kiképezték emberi jogi kérdésekben, és amikor a tárgyalás folyt, és a padlott arról szólt, hogy hogyan eh, kínozták meg. A bírák azt írták az ítéletbe, hogy ezek kitalált történetek azért, hogy kibújjanak a felelősség alól. Szeretném felvetni azt a kérdést is, hogy mennyire fontos az civil szervezetek támogatása Üzbegisztánon belül és kívül szóltak a kampányról, a Katon a gyapót kampányról. Üzbegisztánban van egy hálózat, információkat gyűjtöttek ezek az emberek, monitoroztunk, és ezt az információt a nemzetközi kollégáknak elküldtük. 2012-ben azt tapasztaltuk, hogy a politikai döntés az, hogy már nem vonják be az iskolásokat a gyapot szüretbe, betakarításba. Tehát hatékony az emberi jogi párbeszéd, és azt kérem, hogy specifikus igényekkel álljanak elő az üzbék hatóságok előtt. A Human Rights watch vissza kell térnie az országba, és BBC Deutsche Welle irodákat kell, hogy ismét nyithasson, és riportereket kell oda küldeni, és jelentéseknek kell készülni vizsgálatoknak a helyzetről és emberi jogi szemináriumokat, konferenciákat szükséges tartani. Köszönöm, Jacova asszony, köszönöm, hogy bátran és világosan beszélt, és remélem, hogy bár ön most már kívül a, az országon kívül él, de feltételezem, hogy az üzbék kormány negatívan reagál. Volt egy kazaksztáni vendégünk, és elmesélte, hogyha visszatér az országba, akkor negatív következményeit látja ennek a visszatérésnek. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni az ajánlásokat vendégünktől, és a kollégák észrevételeit is. Egy aspektusra szeretnék rávilágítani Közép-Ázsiával kapcsolatban. Ugye hallhattuk, hogy bizonyos gyakorlati eredmények léteznek, ezeket fel tudjuk-e sorakoztatni, ugye például a kényszermunkával, a gyermekek kényszermunkájával kapcsolatos eredmények. Ugyanakkor vannak hiányosságok például a nők jogaival kapcsolatban. Szeretném tudni, hogy vannak-e javulásra utaló kilátások. A civil társadalma kapcsolatban ugye elnök asszony említette Kazaksztánt. Kazaksztánban a civil társadalomnak vannak határozott szegmensei, például újságírók, akikkel több alkalommal eh, találkoztam, vagy a médiában dolgozók, ellenzéki politikusok, akik közül sokan eh, börtönben vannak, és eh, akikkel például Strasbourgban találkoztam, hazatérésüket követően fokozottabb nyomásnak voltak kitéve. Ugyanakkor olyan személyek, akik tényleg bátrak és továbbra is készek együttműködni velünk, optimisták és humanérzéküket sem veszítik el. Csak azt szeretném tudni, hogy volt-e valamilyen kísérlet arra nézve, hogy párbeszédet kezdeményezzünk velük? Továbbra is készek-e a jövőért küzdeni, illetve voltak-e akár egyetlen egy eset is, amikor a kormányzat arra törekedett, hogy igenis párbeszédet kezdeményez velük, és kész meghallgatni ezen embereket. Köszönöm, Cercvace asszony. Kérem, hogy reagáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket és megjegyzéseket. Kazaksztánnal kezdeném, mert a kérdések során felmerült sajnálom, ha rosszul értelmezték. Kazaksztánban a civil társadalom számára nagyobb a mozgástér. Nos, amit a jelentésben leírtunk, az az, hogy 2010 után Kazaksztánban romlott a helyzet. A civil társadalmi párbeszédeket, szemináriumot, illetően 2011-ben és 2012-ben részt vettem ezen, és a helyzet a következőképpen jellemezhető 2011-ben egy sztrájkkal párhuzamosan került sor ennek a megrendezésére. A fogyatékkal élők jogairól és a nők jogairól volt szó a szemináriumon, a nők jogairól hivatalosan nem, ugyanakkor voltak olyan kérdések, amelyeket a szemináriumon fel lehetett még vetni. Ez azt jelenti, hogy amikor ilyen szemináriumot tartunk, akkor nagyon fontos, hogy a helyi civil társadalmat bevonjuk, azon kérdések kidolgozásába, amelyeket napirendre kívánunk tűzni, és ez aztán be kell, hogy épüljön az emberi jogi párbeszédbe. A 2012-es szemináriumon az igazságügyi reform volt a téma, ez azóta is folyik. Ugyanakkor a kormányzat nem képviseltette magát, tehát a civil társadalmi szeminárium lényege az, hogy a releváns kérdések megvetésére kell sort keríteni, és a kormány képviselőire is szükség van ott a szemináriumon, hiszen ez egy párbeszéd a helyi civil társadalom és a kormányzat között. A helyi civil társadalom pedig kellő eh, meghatalmazásra kell, hogy bírjon, hogy eh, beleszólhasson a témák felvetésébe, és aztán párbeszédet kell eh, biztosítani a kormányzattal. Tajikisztán és Kirgizisztán esetében a kormányzat a kényesebb kérdések megvitatására is kész volt, ugyanakkor a kínzás ellenes jogszabályok végrehajtása lassan folyik, és nem kellő színvonalú. Tehát Tajikisztán az a példa, ahol van még lehetőség a helyzet javítására, ha megvan ehhez a politikai szándék a kormányzat részéről. O'Brien úr említette a nyilvános nyilatkozatokat. Ugye említette, hogy elhangzottak különböző nyilatkozatok, és ezeket is elemeztük a tanulmány szempontjából. Azsimán Aszkarov konkrét példáját említette. Az első példa 2010-ből származik, Catherine Ashton nyilatkozott róla, azóta ilyen magas szinten nem került sor megemlítésére, noha az elnök szeptemberben az orsz- Brüsszelben járt, és három magas szintű találkozót tartott Barroso, eh, Van Rompuy elnökökkel és eh, Ashton asszonynal, ugyanakkor a nyilvános nyilatkozatokban eh, a kérdést nem betették fel. Jó, hogy egy delegáció a helyszínre utazik, ugyanakkor a következetességet, a nyomonkövetést ki kell emelnünk. Adam Pajusz elnök látogatása során az EU elkötelezte magát a pénzügyi támogatás mellett. A demokratikus reformok terén ugyanakkor van még mozgástér. A magas szintű párbeszédekben is ugyanakkor ki kell emelni ezen kérdéseket. Köszönöm. Egy kérdés elhangzott az a kapcsolatban is, hogy a nők helyzete javult-e. Azt tapasztaltuk, hogy Üzbegisztában bizonyos nyitás megfigyelhető, de nagyon-nagyon korlátozott ez a nyitás, és nehéz megmondani most még, hogy milyen irányba halad. Aztán ugye a gyapott kampány, elnézést, de vissza kell térjek, meg fogjuk vizsgálni, és ez egy pozitív példa mindenképpen, de a, itt több éves erőfeszítések eredményéről van szó. Az üzbék civil társadalom volt az, amely felvetette ezt a kérdést. Nagyon jó, hogy az Európai Unió kampányban részt vesz, de ez egy közös erőfeszítés. Különböző kormányzatok, szervezetek, vállalatok, a civil társadalom vesznek ebben részt. Tehát továbbra is ez a legfontosabb emberi jogi probléma. Kisebb változások bekövetkeztek, de továbbra is komoly lépésekre van szükség, és az Európai Uniónak hangsúlyoznia kell ennek fontosságát. Fontos, hogy a kormányzat az ajánlásokat figyelembe vegye. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a tanulmányt. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó alapot szolgáltat majd az EU emberi jogi stratégiájának és szakpolitikájának folytatásához. És szeretném lezárni ezt a vitát. Veron úr említette, hogy az EU a legaktívabb résztvevő, ez rendben is van, de számomra egy vitából az is kiderül, hogy milyen komoly kihívást áll még előttünk. Különböző tevékenységekről van szó, ezek finanszírozása fontos, ugyanakkor az állampolgárok szempontjából kell javítani az emberi jogok helyzetén. Minden bizonyal ez még nagyon komoly munkát jelent majd a következő ciklusban. Köszönöm szépen! És most elérkeztünk a következő pontunkhoz, a napirendi ponthoz, eszmecsere a nők elleni erőszakról Djibouti-ban. Még mielőtt elkezdenénk megvitatni ezt a pontot, talán érdemes megvilágítani azt is, hogy hogyan dolgozunk. Djibouti elnöke írt a parlament elnökének, és jelezte, hogy eléggé felháborodott, ami miatt felvetjük ezt a kérdést. Azt javasolta, hogy inkább a feleségét kellene meghívnunk, aki női szervezeteket képvisel az országban. Először tehát azt szeretném megjegyezni, hogy a tényekre alapozzuk ezt az eszmecserét, és semmilyen problémát nem jelent számomra Kérenteni azt, hogy Tabili asszony, aki a Djibouti-ban a nők meg erőszakolása elleni bizottság elnöke, ő a beszélgető partnerünk, és jelzem az elnök felé és a Djibouti nagykövet felé is, hogy mindig készen állok a párbeszédre, bármikor is kívánja ezt. Ezek után pedig jelezném, hogy van egy további logisztikai problémánk, ugyanis sztrájkolnak Franciaországban, Párizsban ragadt a vendégünk, ugyanakkor a nyilatkozatát eljutatta hozzánk, ezt oda tudom adni mindenkinek írásban, és feltételezem, hogy április 1 nem lesz módunk már arra, hogy ismételten meghívjuk, hiszen ez lesz az utolsó ülésünk, amikor a napirend már nagyon tele van. Itt van velünk a külügyi szolgálat képviselője, aki szintén felhatalmaz, fel van hatalmazva arra, hogy a nők elleni erőszakról tájékoztasson bennünket Djibouti helyzetéről. Feltételezem, hogy a kérdés minden egyes aspektusáról nem tudnak rakész információval szolgálni, de örülnék annak, ha utalna a nők elleni erőszak helyzetéről, főleg ami a női nemi csonkítást és a nemi erőszakot illeti, amelyet a mm, Djibouti biztonsági szolgálatok követnek el a nők ellen. Ez ugyanis egy olyan konkrét probléma, amelyet Davali asszony szeretett volna megvitatni velünk, és még ellenőrzöm. Uh, Madame Ulrike Brown. Ulrike Brown a külügyi szolgálat részéről kapta át szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elsősorban azért jöttem ide, hogy reagáljak Aisha Debele asszony megszólalására, de hát értem, hogy őt most akkor megakadályozza egy logisztikai körülmény. Szeretném alá húzni azt, hogy valóban nem tudjuk a legfrissebb adatokkal alátalmaztani és a helyzet és beszámolni a legfrissebb fejleményekről, de általában tudunk beszélni a kérdésről. Djibouti-ban több törvényt elfogadtak a nők elleni erőszakkal kapcsolatban. A jogal alkotás büntető felelősséggel vagy a büntetéssel sújtja a női nemiszer megcsokintását és a, a családon belüli erőszakot és általában a nemi erőszakot is, és egy kampány indult a női nemiszer megcsokintása ellen, de a jogalkotás végrehajtása akadozik. A a szokásjog, illetve a hagyomány nagyon sok helyen a női-férfi viszony sajátossága megakadályozza azt, hogy ez a törvény érvényesüljön. Az erőszak mindennapos. Ami a női nemiszer megcsonkítását illeti, van egy törvény tehát, amely tiltja ezt a gyakorlatot, és mégis ennek ellenére nagyon gyakran előfordul. 90 93%-a a nők, nőknek ezt el kellett, hogy szenvedje az országban, és tilos a magzat elhajtás is, még terápiai célból is. Tehát a jog ugyan tiltja a női nemi megcsonkítását, ennek ellenére ez a gyakorlat elterjedt nagyon elterjedt. Az Európai Unió foglalkozik a helyzettel, a nők helyzetével és az ők ellenük irányuló erőszakkal rendszeres módon, a, általában az emberi jogi párbeszédben és konkrétabban is a, a Zsibuti-ra vonatkozó emberi jog érvényesülésével foglalkozó fórumainkon. Tavaly ebben a témában egy rendszeres beszámoló részeként beszéltünk a Djibouti-ban, Djibouti helyzetről is. Több ajánlás, számos ajánlást tettünk a nők helyzetének javítása érdekében, és különös tekintettel annak érdekében, hogy a nők elleni erőszak csökkenjen. Tehát rendszeresen foglalkozunk a kérdéssel, és a Zsibuti kormány figyelmét felhívjuk arra, hogy ezt a törvényt be is kéne tartatni, és hogy növelni kéne a végrehajtási és bírósági kapacitást, hogy érvényt is tudjanak neki szerezni valóban. A következő politikai párbeszédünk során is szó lesz a nők ellen erőszakról. Uh, I think I to German. Akkor áttérek most német nyelvre, mert nem tudok franciául. Lenne egy kérdésem önhöz. Nem tudom, hogy jól értettem, amit mondott. Azt mondta, legalábbis ahogy én hallottam, hogy, a, hogy nincsen törvény a nemi erőszakkal szemben? De, van. Van egy nemi erőszakot tiltó törvény, de a családon belüli e, e, nemi erőszakot nem tiltja ez semmilyen törvény. Németországban a 70-es évekig tartott, e, még ez sikerült tiltani, és jogba, jogi anyagba fogalmazni. Van a parlamentben ilyen irányban valamilyen erőfeszítés Djibouti-ban? Rá fogunk kérdezni a Djibouti parlamentben mivel a törvény általában tiltja a nemi erőszakot és bünteti azt, hát végül is ebből következhetne az is, hogy a családon belüli erőszakot is büntessék. És a nemi megcsonkítás elleni harc tekintetében az EU-nak nagyon sok programja van erre vonatkozóan. Ha jól értettem, az Afrikai Unió is a sajátjává tette ezt a célkütézést. Történt az AU részéről Djibouti-ban is erre irányuló erőfeszítés. Az Afrikai Unió valóban pozitívan áll hozzá, van hatása arra, hogy mi történik ebben a térségben. Djibouti-ban ezért jött létre ez a törvény. Csak az a baj, hogy a gyakorlat mégis elterjedt, független a törvénytől, a hagyomány miatt, és a törvény ugye meg lenne, amely tiltja ezt a gyakorlatot, de nincs, aki betartassa. És itt a törvény végrehajtása ügyében kéne tenni valamit, Sőt, ugye az is baj, hogy a nők többsége ezt nem is jel, jelenti, jelzi, hiába van törvény, nem derül fény a dolog megtörténtére. Tiltja a Djibouti törvény. Bevezetőjében mondott valamit, amire szeretnék reagálni. Szokatlan de amit én mondtam arra, szokatlan az, hogy egy ország elnöke megpróbálja betiltani egy adott országról témájában a vitát. Én beszéltem egy emberi jogi aktivistával Zsibutiból, és szeretném öntől is hallani, hogy ön szerint milyen azon Eh, emberi jogi aktivisták helyzete, akik helyileg próbálnak küzdeni a nemiszer megcsonkítás ellen. Van-e mozgásterük, vagy pedig ö, eh, ö, eh, gyakorlatilag lehetetlenné teszik ezt az NGO-k számára, vagy csak azon NGO-k számára teszik lehetővé, akik az elnökkel jó barátságot ápolnak. Eddig szabadon tudtunk kapcsolatba lépni a nem kormányzati szervezetekkel is. Nem, nincs tudomásom arról, hogy elnyomnák a civil szervezeteket. Az más kérdés, hogy nem sok civil szervezet van, de amelyekkel kapcsolatot tartunk, azokkal való viszonyunkat nem korlátozzák. Akkor sajnálatos mondom, azt kell, hogy mondjam, hogy mivel nincs itt a francia kollégina sem, aki ennek a témának a megtárgyalását kérte, mint ahogy eredeti szakértőnk sincs itt, mindketten ugyanis Párizsban laknak, valószínűleg a képviselő kollega is ennek a sztrájknak az áldozata lett, ezért mivel nem tudjuk Tábele asszony beszámolóját meghallgatni, mert nincsen vonatkapcsolat most Párizsra. Ezért továbbra is csak azt tudom mondani, hogy megírott előadását rendelkezésre tudjuk bocsátani, és végül elmondanám még egyszer azt, amit a bevezetőmben is elmondtam, hogy a Djibouti nagykövetségről sem érkezett senki sem, pedig meghívtuk őket, de azokat a vádakat, amelyeket elnökünknek, a Djibouti elnök megírt, visszautasítjuk, ugyanakkor a nagykövetnek rendelkezésére állok bármikor, ha hajlandó engem megkeresni a jogalkotási időszak végéig, ha pedig a következő időszakban is ebben a bizottságban ülnék, innen is üzenem neki, hogy továbbra is azon leszek, hogy ez a téma akár még több szakértő meghívásával napirendje kerüljön nálunk. Tehát erről nem fogunk letenni. Köszönöm szépen, Brown asszony. Ezzel akkor most kénytelen vagyok napirendünket lezárni, hamarabb a végére értünk, mint terveztük. Mindenkinek köszönöm a munkát, a fordítóknak is, Következő ülésünk április 1-én lesz, akkor találkozunk legközelebb viszontlátásra.